a említett képviselők helyzetének megváltozásáról. Hölgyeim és uraim! Az európai állampolgári megbízott megválasztásának, illetve jelölésének határideje szeptemberben lejárt. Emily O'Reillyt kaptam meg javaslatként csak ezt a javaslatot kaptam, a petíciós bizottságnak tovább juttatom majd ezt a nevezést. A petíciós bizottság december másodikán meghallgatást tart, és foglalkozik a jelölt esetével. Ez nyilvános. Az ECON szakbizottság kettő javaslatot tett nekünk, a 200